einen schönen guten abend. als nächster punkt der tagesordnung folgt nun point of order. üdvözlöm a képviselőtársaimat folytatjuk a vitát de először is egy napi egy